Kedves kollégák, szeretném elkezdeni a munkát. Liebe Kolleginnen und Kollegen! Kedves kollégák, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Örülök, hogy ilyen szép számban megjelentek. Az első munkaülésünkön az új ciklusban, Azonban ezt az ülést sajnálatos módon bárnyékolja a Maláj légitársaság egyik gépének a lelövés Ukrajna fölött 300 ember veszítette életét. A koordinátorok ülésén is beszélni fogunk erről, de szeretném mindenképpen kifejezésre juttatni, hogy a családokkal együtt érzünk, egy rövid néma, egyperces néma csendel emlékezzünk meg az áldozatokról. Dankeschön. Köszönöm. Wir kommen dann zu unserer Tag. Akkor rátérnénk a napi rendünkre. A napi rendet megkapták, szeretném megkérdezni, hogy valakinek van-e ellenvetése a napi rendel kapcsolatosan, ha nincs, akkor elfogadottnak tekintjük. Megkapták az előző ülés jegyzőkönyvét is. Ha ezzel kapcsolatosan szintén nincs senkinek ellenvetés, akkor azt elfogadottnak tekintjük. Úgy látom, senkinek nincsenek fenntartásai, akkor a jegyzőkönyvet elfogadtuk. A koordinátorok határozatairól fogok most beszámolni. A jövőben egyébként ezt írásban fogom megtenni. Az ülés előtt meg fogják kapni írásban a koordinátorok határozatait, így tudni fognak a határozatokról, és jelezhetik az ülés kezdetén, hogy vannak -e ellenvetéseik. Most mindenki a helyén megtalálhatja írásban ezeket a határozatokat, ha 15 óráig fenntartással szeretnének élni, azt megtehetik, és 15 óra után, ha senki nem jelezte, hogy problémája lenne a döntésekkel kapcsolatosan, akkor elfogadottnak tekintjük a koordinátorok határozatait. Megfelel ez így önöknek? Ha igen, akkor így járunk el. Rátérnék most a dokumentumokra, amelyet mindenkinek a helyére elhelyeztünk. A Transzakbizottság üdvözlő csomagját kapta meg mindenki, sok új tagunk van. A plenáris egészét tekintve a képviselők fele új itt a parlamentben, itt is sokan újak, és annak érdekében, hogy az eddigi munkánkról egyfajta áttekintést kapjanak, kaptak egy dokumentumcsomagot. Az újak tájékoztatásul kapják ezt meg tehát, és a régebbiek pedig emlékeztetőül a TRAN szakbizottság tevékenységi jelentését 2009-es munkánkról, és a DG Move munkájáról szóló dokumentációt is megkapták tájékoztatásul. A DG Move, a Move főigazgatóság ma délután ugye ellátogat hozzánk Kalász úr személyében, aki bemutatkozik majd az új tagjainknak, és természetesen a régieknek is. Szeretném elmondani továbbá, hogy az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség, az EMSA 5 éves stratégiát dolgozott ki. Ezt a stratégiát szintén megkapta mindenki, és meghívtak bennünket, hogy látogassuk meg az emsa t Lisszabonban a jövőbeni kötelezettségeinkkel kapcsolatosan, majd megvitatjuk ezt is. Ennyit a formalitásokról, most az első tárgyi napi rendi pontunk következik. Nagyon örülök, hogy Lupi úr személyében itt képviselteti magát az olasz, olasz soros elnökség. Lupi úr, köszönöm szépen, hogy eljött, öné a szó, hogy bemutassa a soros elnökségük prioritásait. Köszönöm előre is. Köszönöm szépen, elnök úr! Üdvözlöm a tisztelt képviselő kollégákat, akik jelen vannak ebben a szakbizottságban. Nagyon különös öröm és nagy felelősség számomra, hogy beszámolhatok önöknek az olasz elnökség prioritásairól a közlekedési ágazatban. Az Európai Unió tanácsának olasz elnöksége egy olyan időben indul, amely tele van ismeretlen tényezővel, elsősorban a gazdaság kapacitását illetően. Nagyon nagyok azonban a lehetőségek, és tudjuk, hogy minnyáján felelősek vagyunk a jövőért, hogy a jövő biztoságosabb legyen. Ugye az első nagy ismeretlen tényező Európában és az egyes tagállamokban az, hogy mindenképpen meg kell nézni, hogy sikerül-e elindulni egy erőteljes felendülés felé a több éves hanyatlás után. A hosszú válság Európa ellenes érzésekhez vezetett, és ezt láttuk az európai választásokon is annak érdekében, hogy visszaszerezzék az európai polgárok bizalmát és támogatását a tagállamok együtt az újonnan megválasztott parlamenttel és a jövőbeni bizottsággal olyan prioritást élvező intézkedéseket kell elfogadniuk, amelyek biztosítják a fenntartható növekedést, stabilitást és kohéziót. Ezzel párhuzamosan meg kell újítani mind az európai intézményeket, mind pedig azok kapcsolatait a tagállamokkal. És ebben a perspektívában kell értelmezni az olasz elnökséget. Arra ösztönöz, hogy ambiciózus célkitűzéseket folytasson a munkakoordinálásán keresztül a tagállamok és az európai intézmények között. A növekedés és a foglalkoztatás vannak az olasz elnökség féléves prioritásai között. Ebben a kontextusban fontos hogy a bizottság és a parlament együttműködjenek, és csak egy konkrét együttműködésen keresztül lehet megvalósítani az, hogy jobban éljenek a polgáraink Európában, hogy növekedjen a gazdaság. Ami az infrastruktúrák ágazatát és a közlekedési ágazatot illeti. Alapvető ez a terület az unión belül. Az olasz elnökség azzal is foglalkozni fog, hogy hogyan lehet a gazdasági növekedést és a foglalkoztatást fejleszteni. Itt nem csak a foglalkoztatást, hanem egész Európa versenyképességét is növelni kell. Ami az Európai Unió közlekedési hálózatait illeti, sajnos megszakadt, a, most a mikrofonban nem halljuk az előadót, sajnos nem működik a mikrofon, elnézést kérünk, nem működik, nem hallunk semmit. bereit gewesen. Okay. Ah. Non solo in Italia. Tehát nem csak Olaszországban vannak úgy látszik technikai problémák. Tehát az infrastruktúrákra visszatérve. Ugye azt kezdtem el mondani, hogy az közlekedési hálózatoknak mindenképpen fejleszteniük kell a fenntarthatóságot, a biztonságot, a közlekedésnek is meg kell felelnie, koherensnek kell lennie az Európai Unión belül. Nagyon sok esetben mostanában is ugye ö, olyan tragikus események tanúi vagyok, vagyunk, amelyek kihatnak a polgárokra. Éppen ezért nagyon fontos a különböző közlekedési módozatok és hálózatok megfelelő biztonságát biztosítani. Természetesen ami a különböző materiális és immateriális közlekedési hálózatok fejlesztését illeti, a transeurópai hálózat folyosói és a városi csomópontok fejlesztése hozzájárulnak jelentős módon a GDP növekedéshez, és az egyik legfőbb kohéziós tényezőt jelentik az unión belül. Mindenképpen ö, véget kell vetni ö, bizonyos ö, múltbeli dolgoknak. Először is a közpénzek paradoxának. A 2014 2020 2020-as időszakban az Európai Unió, hála a bizottság jelentős kötelezettségvállalásának körülbelül 27,4 milliárd eurót használhat fel abból a 250 milliárdból, amelyet beruházásokra irányoztak elő a TNT infrastruktúrákra és digitális projektekre. A fennmaradó költség a tagállamokra hárul, amelyeket azonban lefékez a forráshiány és lehetetlen felhasználni a nehezen előirányzott forrásokat a stabilitás és növekedési paktum megszorításai miatt. E fontos témának szenteli az olasz elnökség az Európai Közlekedési Miniszterek informális tanácsi ülését, amelyre Milánóban kerül sor szeptember 16 és 17-én. Az a szándékunk, hogy egy közös álláspontot fogalmazzunk meg, hogy a tagállamok hogyan tudnák sokkal rugalmasabban felhasználni a közpénzeket és a 2014-2020-ra szóló strukturális alapokat azért, hogy az európai jelentőségű határokon átnyúló projekteket finanszírozhassák. Szándékozunk foglalkozni a folyosók irányításának témájával is, hogy hatékonyabbá tegyük a hálózatok irányítását. Nagyon fontos a magánerőforrások terén szintén bevonni a magánfinanszírozókat. Innovatív finanszírozási eszközökre, mint például a Margarit alap, aztán a projekt bond, a projekt kötvény még nem találtak megfelelő alkalmazásra. Egyrészt azért, mert a ö, törvényi keret nem teszi ezt lehetővé. Végül a keresztfinanszírozás különböző formái, mint például az eurovinyett, sem váltották be a reményeket. 15-25 százalékkal emelkedtek a tarifák az utakon más közlekedési módozatokhoz képest, és ezt az irányelvet 8 év alatt csak Ausztriában alkalmazták. A múlttal való diszkontinuitás szintén érinti a, az irányítást is a TNT projektekkel kapcsolatos irányítás. 2014. december 22 7 minden közlekedési folyosóra vonatkozólag, amely legalább két határt és legalább három közlekedési módozatot irányoz elő, egy munkatervet fogadunk el, amely leírja azokat az intézkedéseket, amelyeket az egyes országok terveznek, hogy megszüntessék a fizikai, technikai, működési, administratív akadályokkal, és növeljék a közlekedési szolgáltatások hatékonyságát. Nagyon fontos az tehát, hogy az irányítás lebontsa a különböző gátakat. Természetesen mind ehhez bizonyos feltételekre van szükség. Nagyon fontos az, hogy az Európai Unió stratégiája ugyanolyan erővel figyeljen oda mind a kohézióra, mind pedig a gazdasági növekedést elősegítő elemekre. Egy fontos feltétel a technológiák és a hozzáférésük kölcsönösségének interoperabilitása. Egy hatékony logisztika több mint 10-20%-kal csökkenti a közlekedési költségeket, és különösen csökkenti a logisztikai költségek kihatását a termelésre. A közlekedés szállítási költségek kihatása a szállított javakra ma eléri a 12%-ot is, és ez akár 8%-ra csökkenthető a logisztika optimizálásával. És ez több mint 180 milliárd eurós megtakarítás jelentene. Ezek a feltételek arra ösztönöznek bennünket, hogy egy magatartási kódexet dolgozunk ki, amely a mi szemeszterünket és a teljes új jogalkotási ciklus kell, hogy jellemezze. Egy olyan magatartási kódexről van szó, amely egy sor további célkitűzés kell, hogy tartalmazzon. Az első ilyen célkitűzés az időpontok harmonizációjához kötődik, amely alatt a tagállamoknak meg kell valósítani a, szervezes, a szerves folyamatokat az infrastruktúra terén. Ezért kértük, és ezt továbbra is kérjük majd a szemeszter során, hogy a TEN-T hálózatok folyosói támogassa egy gazdasági és pénzügyi terv. Tehát itt mindenképpen időre van szükség, különböző módosításokat kell figyelembe véve, és végre kell hajtani azokat a prioritásokat, amelyeket kitűzünk. Fontos az, hogy a gazdasági és a pénzügyi terv alapján hajtsák végre a különböző feladatokat. Az Európai Unióban fontos az egyes tagállamok hozzájárulása ehhez a, ezekhez a feladatokhoz. Vannak olyan források, amelyek kettő a TNT hálózatok fejlesztésére irányoztunk elő, a közérdek érdekében fontos az is, hogy egy rotációs alap jöjjön létre a közösségi szubvenciók terén, de természetesen a magántőkét is be kell vonni, és meg kell érteniük a magán embereknek is, hogy az egyes országok választásai megfelelnek egy olyan logik, politikának, amely a mérhető beruházási megterüléseken alapul. Az Európai Unió számára nagyon nagy kívások előtt állunk. Az olasz elnökség nagyon ö, fontosnak tekinti ezt a témát. Ahogy mondtam, Milánóban lesz egy miniszteri ülés, Úgy gondoljuk, hogy az Európai Unióban meg kell felelni a nagy kívásoknak az urbánus, a városi területeken, a városi csomópontokkal foglalkozni is kell. Mindenképpen fejleszteni kell az új logisztikai eszközöket, és sokkal gyorsabban kell összekapcsolni azokat. Tisztelt képviselők, annak érdekében, hogy a gazdaságot növeljük, valamint a foglalkoztatást is fejleszünk, fontos az egységes piac biztosítása nagyon fontos jogalkotási dossziékkal kell foglalkoznunk. Az egyik ilyen a negyedik vasúti csomag, amelynek sokkal hatékonyabbnak, versenyképesebbnek, fenntarthatónak kell lennie. Az Európai Parlament jelentősen hozzájárult ehhez a folyamathoz, ugyanis elfogadta a e, negyedik vasúti csomag főbb e, elemeit a negyedik vasúti csomag technikai pillérével is foglalkozni kell, a politikai pillérrel, az irányítás, a governance témájával, ugyanis ezek nagyon fontos területek, és a tagállamokat is nagyon érdeklik a közszolgáltatások, tömegközlekedés helyi és regionális szintjén. Éppen ezért Olaszország minden tagállammal együtt akar működni, hogy felgyorsítsa a munkálatok előrehaladását, Természetesen a három fő dossziénak a technikai pillérét is figyelembe véve. Azt tudjuk, hogy ezt az egész folyamatot a görög elnökség indította el. A negyedik vasúti csomag egy integrált csomag, és éppen ezért a politikai pillért is fejleszteni kell, el kell indítani a tagállamokkal és a parlamenttel a tárgyalásokat, meg kell határozni a governance, az irányítás tartalmát is. A politikai pillér szempontjából az átláthatóság a legfontosabb ellen. Sokkal inkább, mint a tulajdonnal kapcsolatos kérdések. A jelenlegi holding modelleket fenn kell tartani, és úgy gondoljuk, hogy a különböző vasúti társaságok és a mm, mm, hatékony működés szempontjából fontos az ellen az ellenőrzés, az ellensúly tiszteletben tartása, biztosítani kell a dinamikát, a diszkrimináció mentességet, a minőséget a szolgáltatások terén, és teljesen átlátható mód, módozatokra van szükség. Ami a liberalizálást illeti a közlekedési ágazatban Olaszországnak vannak már mm, tapasztalatai és úgy gondoljuk, hogy európai szinten kell biztosítani a versenyképességet, itt elsősorban a közszolgáltatás terén. Csak egyes országokban liberalizálták még a tömegközlekedési ágazatot. Vannak olyan országok, ahol európai szinten nem biztosított a homogén rendszer, Éppen ezért el kell gondolkodni a liberalizálás kihatásairól is, figyelembe véve természetesen az, hogy mennyire fontos a helyi közszolgáltatási rendszerek szerepe. Tehát említettem, hogy Olaszországnak vannak tapasztalatai a liberalizálás terén, csak úgy, mint a tagállamok azon a véleményem vagyunk, hogy a kölcsönösség az az út, amely lehetővé teszi a piac önszabályozó rendszerét. Ezzel el lehet kerülni a piaci torzulásokat és az egyirányú versenyt. Minden esetre fontos a pályáztatási rendszerek biztosítása, a tagállamok számára is a tömegközlekedésben. A tanácssal elindult a vita a governance, az irányítás témájával kapcsolatosan az európai egységes mm, piac fontos, hogy fejlődjön, most pedig szeretnék átérni a légi közlekedésre. Szeretném elmondani, hogy az egységes európai égbolt egy döntő pillanatához érkezett. A múlt év júniusában az Európai Bizottság egy jogalkotási javaslatot terjesztett be, amelynek célja módosítani és fejleszteni az egységes európai égbolttal kapcsolatos szabályozást. Ez a jogalkotási ö, csomagnak neve a Single European Sky 2 Plus és döntő kihatással lesz az ágazat iparára. A kezdeményezés kiegészíti a már elkezdett folyamatot az Egységes Európai Égbolt 1 és 2-be, figyelembe véve a kritikákat is, amelyet az összes érintett fél elismert, és amelyek jelenleg korlátozások az egységes európai égbolttól várt kedvező eredményeket. Úgy akarunk eljárni, hogy Európának egy dinamikus, versenyképes és kívásoknak megfelelő légi közlekedése legyen az olasz elnökség egy konstruktív, inkluzív megközelítést fog javasolni annak érdekében, hogy az egységes európai égbolt célkitűzéseit megvalósíthassuk. Az Európai Parlament nagyértékű hozzájúr, hozzájárulást nyújtott a munkához múlt márciusban, amikor elfogadta a dokumentumok módosított változatát, amelyek megoldanak néhány a tagállamok és az érintett felek által felvetett kritikai elemet. Olaszország bevette a prioritást élvező témák közé az Egységes Európai Égbolt 2 plusz ö, ö, rendszert, az elnökségi szemeszter ö, pontosan az, azért, mert konkrét módon akar foglalkozni a kulcskérdésekkel. Ö, Mindez természetesen lehetővé teszi a Cezár rendszer megvalósítását is, ezért egy helyzetjelentést tervezünk az október 8-i tanácsi ülésre, amelyet november 6-án és 7-én egy miniszteri szintű esemény követ e témában, amelyet a bizottság Róbában szervez meg, és célja elmélyíteni a dosszié még fennálló problémáit, és felszállí, felszámolni a különbségeket december 3-án a tanácsülésen a romai találkozó eredményeit is értékelni fogjuk. Ami a közúti közlekedést illeti, az elnökség szeptember hónaptól meg fogja vizsgálni a cross-border enforcement irányelvre tett új javaslatot a tanács munkacsoportján belül, hogy elkezdhesse a tárgyalásokat az Európai Parlamenttel, megvizsgálva, hogy milyen lehetőségeket érhet el a trilógus keretén belül egy megállapodásra első az intézmények között az unió területén közlekedő kereskedelmi járművek súlyát és maximális méreteit illetően az elnökség szeptembertől elkezdje a tárgyalásokat az Európai Parlamenttel, amely 2014. április 15-én fogadta el első olvasatban az állásfoglalását, és meg fogja vizsgálni, hogy milyen lehetőségek nyílnak arra, hogy a trilóguson belül megállapodás jöjjön létre az intézmények között. A, most már mindjárt befejezem, a tengeri közlekedésben fontos a szabályozás, a kikötői szolgáltatásokról. A bizottság és a parlament foglalkoznak jelenleg ezzel a témával. A TNT hálózatok felülvizsgálata lefektet az alapjait egy új kikötői politikának. Rámutatott az Európai Unió stratégiájára, amely eléggé szelektív mindenképpen új választásokra van szükség, olyan választásokra, amelyek érvényen jutatják a főbb stratégiai csomópontokat, kiemelve foglalkoznak a logisztikával, hogy létrehozzák a szükséges szinergiákat a kikötők és a vonatkozó logisztikai térségek alapvető részét képzik ennek a projektnek, amelyek újra minősítik az európai közlekedési hálózatokat, és ezekre kell erőinket összpontosítani, hogy mindinkább megfeleljenek a versenynek egy ma már teljesen globalizált kontextusban a kikötői szolgáltatások hozzáféréséről és a kikötők pénzügyi kapcsolatainak átláthatóságáról szóló javaslatában a bizottság joggal határozta meg a kikötőket, mint a növekedés motorjait. Az olasz elnökség szeretné továbbvinni a bizottság javaslatát, és az a szándék, hogy egy sor közös szabályt rögzítsen, amelyek koherensebbé és harmonikusabbá teszik a jogszabályokat egyes tagállamokban, tiszteletben tartva azonban a nemzeti sajátosságokat. Meg vagyunk győződve arról, hogy, az alapvet, hogy alapvető meghatározni a közös jogszabálykeretet, és azt meg lehet tenni anélkül, hogy feláldoznánk az egyes országok sajátosságait. Reméljük, hogy az eredmény kielégítő lesz minden tagállam és az Európai Parlament számára egy olyan ágazatban, mint a kikötői, logisztikai, stratégiai szerepet játszó ágazat. Elnök úr, a programunk egy ambiciózus program, és az infrastruktúránk és a közlekedés fejlesztése által hozzá kíván járulni a versenyhez, a növekedéshez és foglalkoztatáshoz, a személyek, a családok és a vállalkozások Európájában. Ma sokkal inkább, mint valaha az európai polgárok olyan eredményeket és választásokat kérnek tőlünk, amelyek arról tanúskodnak, hogy a több Európa jobb életszínvonalat jelent. Ezt a célt megvalósítani számunkra elsősorban morális, mint politikai kötelesség. Köszönöm. Herr Minister Lupi. Lupi miniszter úr, köszönjük szépen az előadást. Tehát most akkor tudjuk, hogy mik az olasz elnökségnek a prioritásai. Most azt javaslom, hogy először hallgassuk meg a koordinátorokat három-három percben, aztán a miniszter úr válaszolhat a felvetésekre, és utána pedig két, két percet kap mindenki, aki jelentkezik, és persze van rá idő, hogy kérdéseket tegyen föl, vagy hozzászólásokat tegyen meg. Thundercup kolléga. Köszönöm szépen, miniszter úr, a kifejtett gondolatokat. Sikeres elnökséget kívánok önnek. Üdvözlöm önt itt az Európai Parlamentben, a néppárt nevében. Örülünk annak, hogy várhatóan jó lesz önnel az együttműködés. És biztos, hogy intenzív. Ugyanakkor, miniszter úr, nem teltem meg, hogy nem beszélek az ukrajnai katasztrófáról, a sütörtök délutáni esetről, és ezzel kapcsolatos első kérdésem is, hogy a miniszterek tanácsa foglalkozott-e már a témával, illetve hogy milyen kezdeményezés várható a miniszterek tanácsától ebben az ügyben. Tudom, hogy még korai esetleg ez a kérdés, de nagyon súlyos következményei vannak ennek a légi katasztrófának, mert ennek politikai vonatkozása is van. Ami pedig az olasz elnökség programját illeti, nagy lelkesedés olvasható ki az ön szavaiból, és várhatóan nagyon hatékonyak is lesznek, legalábbis erre törekszenek. De Hollandiában van is egy mondás, amely azt mondja, hogy a nyilatkozatok még semmit sem érnek, a konkrét tettek kell lehet majd mérni, hogy mit érnek a nyilatkozatok. Önök Görögországtól veszik át az elnökséget, és ugye tudjuk, hogy elvileg el kellett volna készülni a vasúti csomagnak ebben az első fél évben. Önök hogy fogják ezt konkrétan tető alá hozni karácsonyig, 2014 végéig? Ugye elvileg mindenhonnan azt az ígéretet kaptuk, hogy a vasúti csomag addig megszületik. Bőven van javaslat és jó szándék, a javaslatokban, de nem nagyon látjuk még a tényeket, a konkrétumokat. Aztán a légi közlekedési csomagról is szó volt, a légikikötők szabályozásáról, és itt is aggasztóan közelieknek tűnnek a határidők. Nem hallunk konkrétumokat. A harmadik nagy téma pedig a kikötői szolgáltatások ügye ami minket foglalkoztat, illetve a pénzügyi átláthatósága ezen kikötők működésének. És itt is tényekre, konkrétumokra lenne szükség. Csak ezek alapján tudjuk eldönteni, hogy a következő hónapok során önök mit teljesítenek, hogy mit mondjunk. Ami pedig a tenté folyosókat illeti, és azoknak a magántőkével való finanszírozhatóságát, itt a gazdasági válságban láttuk azt, hogy a jó szándékokkal együtt is hirtelen égbe szökhetnek a költségek, hanem figyelünk oda. Nagyon kicsi a büdzsé. Európa szerte nyugtalanság érezhető amiatt is, hogy milyen most a gépjárművezetők versenyképessége, ez önöknél Olaszországban ugyanolyan éles probléma, mint máshol. Ezekről a konkrétumokról szeretnék öntől hallani. Köszönöm szépen. Most... Uh, Vielen Dank, Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr Üdvözlöm a szocialista frakció nevében, miniszter úr, és gondolom, hogy jó lesz az együttműködésünk Frakciónk támogatni fogja önt, Lupi úr, minden jó kezdeményezésben. Köszönjük a prioritások bemutatását. Ezek közül különösen üdvözlendőnek tartom azt, hogy az elnökség arra fog törekedni az ön szavai szerint, hogy az elkezdett és fontos reformokat a közlekedési ágazatban tovább viszik, folytatják. Ön említette a nagy beruházásokat valamennyi közlekedési módus tekintetében, és főleg a vasúti csomag foglalkoztat minket, amelyben ugye azt látjuk, hogy itt egyrészt technikai problémákat kell megoldani, másfelől pedig nem egyértelmű a politikai irányultság, hogy akarunk-e és milyen piacot akarunk. Ezek nagyon szakmai kérdések, Ezeket csomagosan lehet csak kezelni, eddig ez volt a tapasztalatunk. Ugyanakkor gyorsabb megállapodás is megköthető ezekben, hogyha megvan a kellő politikai tömeg mellettük. Szeptember-október hónapokban kerül a parlament elé érdemben a kérdés, és jó lenne, hogy ha, ha addig mindent elő tudnának úgy készíteni, ahogy ígérte is a 96-os irányelv megújítása a haszongépjárművek tekintetében témában pedig a mi prioritásunk az, hogy a legfontosabb technológiai fejleményeknek megfeleljen az új irányelv, ideértve az aradonémikai kialakítás kérdését is, és úgy néz ki, hogy vannak is jó javaslatok. Például egy olyan, amely a jobb közlekedés biztonság motivációjából fogalmazódott meg, illetve az alacsonyabb üzemanyagfogyasztásra vonatkozó takarékossági javaslatok, és ezzel együtt, vagy pont ezek miatt egy kicsit furcsa számunkra, hogy a tanács ezzel együtt a határidőket megint kitolni szándékszik, pedig pont az volt a nagy eredmény eddig, hogy a határidőket korábban előbbre hoztuk. A nyolc év túl hosszú. Miniszter úr, a közös gazdasági infrastruktúra finanszírozási stratégiát üdvözöljük. Ez a legnagyobb probléma talán Európa szerte, az ugyanis, hogy elavultak a közlekedési infrastruktúrák, a hidak összeomlóban vannak és alulfinanszírozott számos ágazat, ezért ezzel kapcsolatban érdekelne, hogy milyen konkrét elképzelései vannak a tekintetben, hogy a következő hónapok során Olaszország mit tud tenni ebben az ügyben. A transeurópai hálózatok keretén belül mennyire sikerül majd ezt a prioritást, az infrastruktúra megújítását valóban érvényesíteni. Talán volt itt egy félreértés a korábbi definíció tekintetében, hogy a transeurópai hálózatokat hogyan is értsük. Nem pont ugyanúgy fogalmaztunk. Gondolom, hogy ez csak apró félreértés volt, hogy ön úgy fogalmazott, hogy vissza a közutakra, gondolom ön is egyetért azzal, hogy ennek az ellenkezője prioritás. Köszönjük egyébként. Robert Zille. Köszönjük szépen, Robert Zille következik. Köszönöm szépen, Mihály. Én is szeretettel üdvözlöm a magam részéről a miniszter urat a Transzak bizottságunkban. Én az ECR frakciót képviselem, és arra számítok, hogy nagyon gyümölcsöző lesz majd az együttműködés a soros elnökséggel. Ami a közlekedést illeti, úgy gondolom, nem feladatunk feltétlenül a közlekedési szerencsétlenségek vizsgálata, kollégától eltér a véleményem ebben, én nem tudom a polgároknak egyértelműen elmagyarázni azt, hogy jogilag kinél is van a felelősség, Világos, hogy az érintett ország maga nem tudja ellenőrzése alá vonni a helyzetet. Fontos lenne, hogy az illetékes hatóságok mindenképpen megvizsgálják ezt az esetet. Ami a vasúti csomagot illeti, egyetértek az előttem szóló kollégákkal, akik erről szóltak. Ha jól értettem, akkor önök a tanácsban szeretnének minél előbb egy egységes megközelítésre vonatkozólag egyetértésre jutni, beleértve a tömegközlekedési szolgáltatásokat is, és hogyha október végéig mindez nem történik meg, akkor remélhetőleg a technikai kérdésekben azért mindenképpen megkezdhetjük a három oldalú egyeztetéseket a vasúti csomagot illetően. Remélem jól értettem, hogy ez a szándékuk. Ami a légi közlekedést illeti az Európai Parlament nagyon jó eredményeket tudott eddig felmutatni ezen a téren. Szeretnénk, hogyha a tanács is előrelépésről tudna mielőbb beszámolni ezen a téren. Ami az európai összekapcsolódási eszközt, a Connecting Europe facility illeti a TNT hálózatok vonatkozásában, úgy gondolom, a jövő évi költségvetése révén fajta jelzést kellene adnunk. Mindenképpen fontos, hogy ezt a projektet végrehajtsuk, Azonban azt láthatjuk, hogy a költségvetésben csökkentik a Connecting Europe költségvetését. Ez pont az ellenkező irányba mutat, mint amit mi szeretnénk. Emellett több információt szeretnék kapni öntől arra vonatkozóan, amit Ismael is kiemelt a TNT definíciókat illetőleg. A különböző közlekedési módozatokra mind-mind vonatkoztatható ez a definíció. A közutakra, a különböző kikötőkre, légikikötőkre így, és így tovább. Ez az eredeti definíció. A kérdésem az, hogy szándékoznak-e felülvizsgálni ezt a definíciót. Egyébként pedig sok sikert kívánok, és jó együttműködést a parlamenttel a soros elnökségük során. Köszönöm. Elnök, köszönjük szépen Robert Zillének. Gezina Meissner következik. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a miniszter úrnak is, hogy eljött ma hozzánk, hogy bemutassa a soros elnökség prioritásait. A liberális frakció részéről üdvözlöm mindezt, itt ülök egyébként. Kitérnék majd a különböző szempontokra, amelyeket a miniszter úr említett, megpróbálom betartani a felszólalási időt. A TEN-téről beszélt, és a CEF-ről, ez az elmúlt jogalkotási időszakban talán a legfontosabb prioritásunk volt itt a szakbizottságban. Az európai összekapcsolódási eszköz révén növekedett a költségvetése ezeknek a projekteknek, szeretnénk mindenképpen a folyosók, közlekedési folyosók terén javulást látni emiatt. Említettem a határidőket is. Mi a magunk részéről azt mondtuk, hogy nem lehet a végtelenségig húzni az, egyik, az egyes projekteket, valamikor le is kell zárni azokat. Tudom, hogy ami a projektkötvényeket illeti, mint finanszírozási forrást nem tehetnek túl sokat, de azért jó lenne, ha mégis valami előmozdulás történne itt, hiszen olyan társfinanszírozási módra van szükségünk, amelyel még több forrást tudunk felhasználni ezen projektek számára. Ertug kolléga már beszélt a definícióról, erről már döntöttünk, ez a jogalkotásban már le van fektetve, ennek így kell maradnia. Úgy értelmeztem, hogy a vasúti csomagot illetően nagyon ambiciózusak, a csomag mindkét részét leszeretnék zárni, nagyon jó lenne, hogyha ez sikerülne véghez vinni, nem utolsó sorban a vasút szereplők számára is. Nekünk a legfontosabb lenne, hogy a technikai kérdésekben megállapodjunk, hiszen ez fontos a belső piac számára. Beszélt az egységes európai égboltról, Single European Sky. Itt egy konstruktív javaslatot említett, lehet, hogy még többet nem árulhat el egyelőre, de érdekelne mégis, hogy mire gondol pontosan. Ez egy olyan dolog, amelyet az összes tagállam aláírt, senki sem hajtotta viszont végre, ez sajnos előfordul az Európai Unióban, és a kérdés most, hogy hogyan tudunk előbbre jutni. Én német képviselő vagyok, tudom, hogy Németország és Franciaország között van itt egy konfliktus, tudom, hogy Franciaország, Olaszország között jobbak a lehetőségek, jó lenne, hogyha egy kicsit bővebben kifejthetné azt, hogy itt konkrétan mire is gondolt. Ami a közutakat illeti, örülök, hogy beszélt a cross-border enforcement fontosságáról, beszélt a e, súlyokról, méretekről, ezt e, már nagyon várom, nagyon fontosnak tartom, hogy itt előrelépés történjen, és nagyon fontos, ahogy ön is mondta, a kikötői csomag is. Három dolog, amit nem említett, de amit fontosnak tartok, a következő. Az egyik az integrált tengeri politika. Ez is ugye a közlekedési szakbizottság illetékességébe tartozik. A kék növekedés eh, egy olyan dolog, amit eh, érdemes lenne támogatni. Például a tenger mellék a tengerparti területek turizmusa is ide sorolható, persze ez nem közlekedési kérdés feltétlenül. A Costa Concordiát most emelik ki a tengerből, talán olasz miniszterként beszélhetne az európai fontosságú vetületekről ennek kapcsán, és nem beszélt a légiutasok jogairól. Ennyit szerettem volna mondani, köszönöm három percbe, azt hiszem bele is fért. Köszönjük, Kárem Adeli következik. Bonjour, monsieur le ministre, bienvenue dans notre commission. Jó napot kívánok, miniszter úr! Üdvözlöm Önt itt a bizottságunkban. Matteo Renzi, olasz miniszterelnök az Európai Parlamentben elmondta a célkitűzéseiket, és itt vagyok, mondja a hölgy, ha keresnek. Tehát azt mondta Matteo Renzi, hogy a felmelegedéssel kapcsolatos problémákkal is felveszik a harcot, a klíma problémákkal. Tehát szeretném tudni, hogy önök mit szándékoznak megvalósítani annak érdekében, hogy a klíma felmelegedés ellen a közlekedési ágazaton belül felvegyük a harcot. Ugye aztán a ö, légi közlekedésre is ö, kihatása van mindennek. Ön ugye a fenntartható közlekedésről beszél. Ez egy nagyon jó dolog, ezt folytatni kell. De szeretném tudni, hogy milyen ütemtervük van, milyen menetrendük van a nagy projektek terén. Vannak nagyon haszontalan nagy projektek például a Lyon-Torinói vasútvonal. Ugye itt számos hatástanulmány született. Szeretném tudni, hogy önök szerint melyek a költségek a Lyon-Torino vasútvonalra vonatkoztatva, és egyáltalán ehhez hozzájárul-e az Európai Unió. Aztán van egy másik fontos dolog, vannak nagy, további haszontalan ö, projektek. Például ö, a korrupció ö, terén tanulmányozták-e az, hogy mi is az átláthatóság a nagy projektekre vonatkozólag, mert nagyon sok esetben van a korrupció. Aztán van még egy-két kisebb kérdésem is, miniszter úr. Szeretném tudni, hogy ugye Tudjuk, hogy a polgárainkat érinti minden napjaikban a közlekedés. Na most az olasz elnökség mit kíván tenni annak érdekében, hogy jobb minőségű közlekedés nyújtson, és a szolgáltatások terén az intermodalitást hogyan tudja biztosítani? Aztán mit akarnak tenni a tömegközlekedéssel, például aztán a ö, kerékpár közlekedéssel. Végül pedig hogyan akarják megerősíteni a fenntarthatóságot és az infrastruktúrák hatékonyságát, amelyek sok esetben ö, alul vagy túl kapacitáltak. Köszönöm. Köszönjük szépen, Karimadeli. Most pedig Péter következik. Ja, eh, jag är alltså själv eh, gammal lastbilschaufför. 30 år har jag. Köszönöm szépen, elnök úr. Sokat eh, munkálkodtam, több mint 30 éven át a közlekedési témákon, főleg a vasúti ágazat kérdéseim. És legalább Svédországban Sokat romlott a helyzet, ezt elmondhatom. A szárazföldi közúti közlekedésben is, és persze a vasúton is liberalizálták a piacot, és ez nem tett jót a minőségnek. Most zöld közlekedésről beszélünk, ugyanakkor a liberalizált piac több száz ember nek munkai megszűnését jelentette, sőt azóta nem versenyképes a külföldi cégekkel a svédországi belső piac szereplőjének egyike sem. Tehát ez egy katasztrófa történet, és néhány éven belül nem lesz többé Svédországban svéd közlekedési vállalkozás, és ugyanez a helyzet más országokban is, nem csak nálunk. Tehát nem, hogy nem javította a helyzetet, hanem romlott ö, a ö, más területeken is például a helyzet. Ugye szó sincs zöld közlekedésről, amikor ezeket az óriás kamionokat engedélyezik, és ö, a közúti közlekedésben egyre nagyobb, egyre hosszabb mm, gépjármű szerelvényeknek adnak engedélyt. Minden ország őrizhesse meg a sajátos szabályait, és maradjon ez a terület amennyire lehet tagállami kezelésben. Amióta privatizálták az ágazatot, és látjuk ennek a következményeit Svédországban, mondom katasztrófa történetről van szó, annál jobban azt is látjuk, hogy sokan jól keresnek ezeken az ügyeken, közben nincs elég pénz a beruházásokra, és a privatizáció óta romlott a hatékonyság. Ma azt látjuk, hogy már nem tudunk megfelelni az igényeknek, és gyakorlatilag kiütöttük a legjobb potenciál rendelkező szereplőket a piacról. El kéne ezt kerülni Európában. Én saját szememmel láttam a következményeit ennek, és nem vagyok meggyőződve, amint hallhatták is, a privatizáció előnyeiről. Köszönjük szépen Péter Lundgrennek. Most akkor miniszter úrnak adom vissza a szót. Lesz majd még egy kör mindenről részletesen is tárgyalhatunk. Most kérem, hogy az eddig elhangzott felvetésekre reflektáljon öné a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen minden képviselőnek, aki felszólalt és kérdéseket tett fel az olasz elnökség számára. Először is általánosságban szeretnék válaszolni Nevezetesen, hogy mi is ösztönöz bennünket leginkább az olasz elnökség során. Önök nagyon jól tudják és osztják azt, hogy most már nem elég a sok jó szándék, hanem tényekre, konkrét akciókra van szükség, konkrét programokra van szükség az unión belül. Már csak azért is, mert ez a téma, a vasúti közlekedés, a biztonság, a légi közlekedés, a kikötők, és így tovább. Tehát ezek mind olyan témák, amelyek közvetlenül érintik a polgáraink mindennapi életét. Éppen ezért abszolút szükség van arra, hogy konkrét programok legyenek, konkrét javaslatok legyenek. Tehát ezután az általános bevezetés után, tehát elmondhatom, hogy értem a problémáikat, de ugye az elnökség elején vagyunk, az új parlament és az új bizottság elején vagyunk. Természetesen az elkövetkezendő hónapokban a parlament és a bizottság együttműködik az majd az elkövetkező öt év során is. Aztán Természetesen fontos, hogy az olasz elnökség vegye figyelembe és értelmezze ezeket a problémákat. Természetesen az Ukrajnában bekövetkezett tra- ö, tragédia mindenkit nagyon sokkirozott, nem csak a, a drámai helyzet miatt, hanem ez nagyon sok kérdést vesz, vett fel. Ugye, ami a konkrét válaszokat illeti, minnyáján tudjuk, hogy egy nemzetközi bizottságot kell azonnal létrehozni, amely értékeli a helyzetet, és a, mm, az okokat, hogy miért is lőtték le ezt a maláj gépet. A közlekedési bizottságon belül is fel kell tenni a megfelelő kérdéseket, és a, a single, tehát az egységes európai égbolt és az EMSA szintén felteszik ugye ezeket a kérdéseket. Európában garantálni kell azt, hogy minnyáján együtt működjünk, együtt dolgozunk, mert csak így lehet közös jogszabályokat, kidolgozni, közösségi jogszabályokat kidolgozni. Ez egy olyan kérdés, amely amely felveti, amelyet ez a tragédia ismételten felvet. Ugye voltak kérdések az egységes európai égbolttal kapcsolatosan, nevezetesen, hogy mik is a főbb célkitűzések. Mindenképpen a tanácson belül meg kell szüntetni a különböző ö, véleménykülönbségeket annak érdekében, hogy gyorsan tudjunk interveniálni az egységes európai égbolt témájában is, ami pedig a biztonsági szintet illeti a légi közlekedés terén fontos koordinálni az irányítást ezen a területen. Ugye hallottunk ezzel kapcsolatosan kritikákat is a, a, a légterek blokk, blokkjait illetően hangzottak el kritikai elemek, és a, az ESZ jogszabályozás is erre született. Az olasz elnökség a közlekedés terén, és a bizottság nagyon sokat tehet és kell is, hogy tegyünk, mint Európai Unió, annak érdekében, hogy ugye az ilyen típusú tragédiák ne ismétlődjenek, ami pedig ugye szinte minden felszólaló kérdésében benne volt, az a negyedik vasúti csomaggal kapcsolatos. azt hiszem, hogy itt is értékelni kell a parlament hatalmas munkáját ezen a téren az előző ciklusban, és itt ugye konkrét előrehaladásra van szükség, konkrét lépésekre van szükség, ami a technikai pillért illeti, amelyel foglalkozik az Európai Bizottság, és amelyet elindított a görög elnökség. Ez egy nagyon fontos folyamat volt a negyedik vasúti csomag szempontjából is, ugyanis lehetővé tette a bizottság számára, hogy egy közös álláspontot dolgozzon ki a technikai pillért illetően. Olaszország mindenképpen hozzá szeretne járulni ahhoz, hogy egy konkrét definíció születhessen, és konklúzió születhessen. Az elnökség és azt hiszem, hogy az elnökség célkitűzéseit a parlament is osztja, ez a szakbizottság is osztja, tehát megfogalmazzuk ugye a technikai pillért, de ezen túl mindenképpen bátorságra van szükség eh, elindítani az alap témának a megfogalmazását. Ez pedig a governance, az irányítás. Az összes technikai infrastruktúrát inkat mindenképpen egyesíteni kell, de a hozzáférést hogyan tudjuk megvalósítani, hogyan lehet szabályozni a versenyt, hogyan tudjuk meghatározni azt, hogy melyek a közös jogszabályok. Ne féljünk mindettől, sőt, a tagállamok kormányainak a feladata, hogy a közös pontokat találják meg, ne az eltérő, a szétválasztó pontokat. Ez a pillér fontos tehát, hogy elinduljanak a tárgyalások a ö, parlamenttel is. A politikai pillérről szóló tárgyalások, a, ami a, a piac liberalizálását illeti Természetesen ez nem lehet a közlekedési szolgáltatások, tömegközlekedés, többi kárára megtenni. A governance, az irányítás erről szól, hogy rámutassunk konkrét módon ezekre a kérdésekre. És az olasz elnökség majd az, ola, az októberi tanácsi ülésen felveti a, ezt a politikai kérdést, a tagállamokkal. Lesznek olyan elemek, amelyek minden tagállamot érintenek a politikai pilléren belül. A, szemeszter végén, ha nem is tudjuk meghatározni a politikai pillért, viszont meg akarjuk a technikai pillért mindenképpen határozni, de fontos témákat is szeretnénk meghatározni, olyan témákat, amelyekkel le lehet zárni a negyedik vasúti csomag témáját. Tehát a technikai pillért mindenképpen meg kell tárgyalni. Összességében tehát tek, a technikai pilléről el kell indítani, meg kell nyitni a tárgyalásokat, aztán az irányításról kell tárgyalni az összes közlekedési miniszterrel, és a politikai pillért is el kell indítani. Ez azt hiszem egy nagyon konkrét program, ami a konkrét javaslatokat illeti, például olyan témákban, hogy TNT ö, hálózatok. Lehet, hogy nem jól fejeztem ki magam, nem a fogalmat, a definíciót akarjuk megváltoztatni, 2008-tól egészen máig a tanács és az Európai Parlament is nagyon nagy lépéseket tett előre. Meghatározták a prioritásokat. Száz prioritás nem egy prioritás. Az Európai Parlament és a bizottság nagyon nagy lépéseket tett előre a a core network és a hálózatok meghatározása terén. Ez egy fontos prioritás volt, de most már tovább kell haladni, és volt egy olyan kérdés, hogy a nagy munkálatok, a nagy folyosók összekötése hogyan segíthet abban, hogy a célkitűzéseket elérjük. Ugye az e- Európát egységesebbé kell tenni, egyre egységesebbé. Aztán meg kell felelni olyan kihívásoknak, mint például a vasút, aztán a környezetvédelem, a verseny, a vállalatok versenyképessége, igen, ezek is kihívások, és a közlekedés összességében minőségi B életet is jelent, minő, jobb minőséget a polgárok számára. De természetesen a prioritások megvalósításához konkrét forrásokra van szükség. Szeretnénk előre haladni ebben a munkában, a vitában, mert meg vagyunk arról győződve, hogy a beruházások, a források, amelyeket az infrastruktúrákba tudunk beruházni, elősegítik a növekedést és a foglalkoztatást. Zárnám elnök úr azzal, hogy ami a klíma felmelegedést illeti, igen, ez egy nagy kihívás, minnyájunk előtt ott van ez a kihívás, és ahogy Renci e, e, elnök úr is mondta, Európa számára, egész Európa számára fontos a klíma és a felmelegedés elleni harc, fel kell venni ezt a harcot mindenkinek, megfelelő forrásokra van szükség, a különböző magatartás formákat is meg kell változtatni, és nem véletlen az, hogy a tanács majd szeptemberben tart egy ülést kimondottan a közlekedés témájáról, a városi mobilitásról a városainkban, és meghívjuk a polgármestereket is, ugyanis új közlekedési formák alakulnak, fejlődnek, elektronikus gépjárműveket is használunk már, és így tovább. Tehát az országainkban, városainkban új közlekedési módozatok alakulnak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Sokan kértek szót, ezért a felszólalási időt sajnos egy percben kell korlátoznunk, hogy a végére is járjunk. Most lezárom a listát, felolvasom, kik vannak rajta. Liberacki, Frau Agua, Herr de Grandes, Herr Bach, Herr Riquet, Herr Andersen, Frau Senalova, Herr Zelitska, Herr Koch, Frau Auto, Aito und Frau D'Amato. D'Amato ők szerepelnek a listán. Magamat is felteszem a listára, és ezzel le is zártuk. Van úr, parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a miniszter úrnak, hogy ellátogatott ma hozzánk, és köszönöm hogy válaszolt az eddig feltett kérdésekre, illetőleg elmondta a gondolatait a Maláj légitársaság repülőgépének lelövésével kapcsolatosan. Tulajdonképpen azt várnám öntől, hogy az első közlekedési csúcs találkozó alkalmával tiltakozzon az ellen, hogy gyakorlatilag akadályozzák az objektív vizsgálatok végrehajtását. Napokon keresztül napirenden volt ez a kérdés, nem sikerült megfelelő vizsgálatokat végrehajtani, remélem, hogy ön tényleg határozottan fog tiltakozni az események ellen. Másodszorban a szociális dömpingről egyáltalán nem szólt. Minden közlekedési módozatban jellemző ez a jelenség, legyen szó a vasúti közlekedésről, a közúti közlekedésről, vagy a e, légi közlekedésről, az embereket az embereket kizsákmányolják, ennek változnia kell. Elvárom öntől, hogy fellépjen a szociális dömpinggel szemben. Fontosnak tartom továbbá, hogy a logisztikát és más hasonló szempontokat is figyelembe vegyünk. Köszönjük, Foster asszony! Köszönöm szépen, elnök úr! Üdvözlöm én is az olasz miniszter urat! Sok évvel ezelőtt a légi közlekedésben dolgoztam, és ott szintén egy katasztrófával szembesültünk, amelyre az egykori Jugoszlávia légterében került sor. Egy, ott egy nem szándékolt balesetről volt szó, tehát igazi baleset volt, és nem arról volt szó, hogy lelőttek volna egy repülőt. Emellett a 9-11 után, tehát az amerikai terrortámadás után nagymértékben szigorodtak a szabályok, Ebben az esetben most, a Malán légitársaság esetében emberiség elleni büntettekről van szó, úgy vélem, remélem, hogy felelősségre fogják vonni az illetékeseket. Emellett eh, fontos a média szerepét is kiemelni, a média magatartását. Azt láthatjuk, hogy szinte voyőrként, voyőrködő szereplőként lép fel a média, eh, olyan képeket mutatnak be Biában, amelyek úgy gondolom elfogadhatatlanok, ezzel ellen is tiltakozni kell. Ami a konkrét közlekedési kérdéseket illeti, az Egységes Európai Ég volt, és a SESZ-ára szeretnék kitérni. Mi itt az Európai Parlamentben teljes mértékben támogatjuk mindkettőt, de nincs meg a politikai akarat, a politikai szándék nem kell több jogot alkotni ezen a területen, hanem a meglévő jogszabályokat kell végrehajtani megfelelő módon, és látni kell, hogy az egyes tagállamoknak vannak érdekei ezen a téren. Az Egyesült Királyság támogatja, az Egységes Európai Égboltot úgy tudom Olaszország, és remélem, hogy önök mindent megtesznek ennek az előmozdítása érdekében a soros elnökségük alatt. Köszönöm. Liberacki úr. Liberacki úr, köszönöm szépen elnök úr a szót. Örömmel hallom, amit miniszter úr mond, de már huszadszor hallok ilyen jellegű beszédet az utóbbi időben. Mindig van egy fix rész, és van egy változó rész. Önnek miután átveszik a posztokat, négy hónap érdemi ideje lesz arra, hogy ezeket megvalósítsa, amiket ígér. Én most a repülőgép lelövésével kapcsolatban annyit szeretnék mondani, vagy kérdezni, hogy az európai ügynökségek miért nem reagáltak egyből? Miért kellett ilyen sokat várni, Sőt, miért nem lehetett ezt megelőzni? Van egy bírósági ítélet, ugye arra vonatkozóan, hogy a kamionsofőröknek szállodákban kell szállást foglalni. Németországban, és Franciaországban más-más szabály érvényesül, és jó lenne, hogyha végre tiszta vizet öntenénk a pohárba, és az elnökség ezeken a területeken, ezen a kettőn, amit említettem, világos megfogalmazásokat használna. Ágúja kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszter úr. Kedves kollégák! engedjék meg, hogy először gratuláljak ahhoz, hogy milyen lelkesedéssel vállalja a következő hat hónap munkáját. Köszönjük az elmondottakat is a prioritásokról. Ön megmutatta, hogy a belső piac és a szabad mozgás elveit figyelembe véve a mi ágazatunknak kiemelt figyelmet szentel. Az európai össz GDP-ben a közlekedésnek nagyon fontos szerepe van, kiemelt szerepe van, és ezért nagyon fontos lenne, hogy minden közlekedési ágazatban legyenek iránymutatások, amelyek ugyanabból a stratégiából bomlanak le. Stratégiai célokra van szükség, hogy a cégek alkalmazkodni tudjanak, és így minél több magántőke áramolják az ágazatba ne felejtsük el, hogy nagyon nagy a sokféleség még az Európai Unión belül is a közlekedési ágazatban. Sajátos igényekkel rendelkezik az ágazat, és országonként különbözővel, sőt régiónként különbözőkkel. Választóim egy úgynevezett külső térségben, Madeira szigetén választottak meg engem. Madeira szigete egy szigetcsoport része, Portugália, Spanyolország, Franciaország között húzódik meg, külső régiónak minősül tehát, és nagyon más szempontok érvényesülnek nálunk, mint máshol. Konkrétabban a kérdésemre térve. Szeretném, hogyha ön az olasz elnökség elnézést, de félbe kell, hogy mert jóval meghaladta a felszólalás idejét. Sí, gracias, señor presidente. Gracias, ministro Lupi. La delegación española... Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen Lupi miniszter úrnak. A spanyol delegációja a néppárti frakciónak nagymértékben támogatja a soros elnökség prioritásait. Nincs sok időm, ezért távirati stílusban fogok csak kiemelni néhány fontos szempontot, amelyek, amelyről ön is szólt. Elengedhetetlennek tartom, hogy a folyosók irányítását megerősítsük, és fontosnak tartom, hogy a miniszter úr azt is kiemelte, hogy rugalmasabbá kell tenni a határokon átnyúló projektek esetében a források felhasználását. Kitűnenek tartottam azt is, hogy a, kiemeltem, hogy a vasúti csomagot egységes csomagként szemléli, nem elég a technikai kérdésekben előrelépést elérni, az egész csomag egészét kell előmozdítani, csomagként, ahogyan a neve is mondja. Ami a kikötőket illeti, A kikötők esetében fontosnak tartom a rugalmasabb átételt, a hatékonyabb átételt, és még egy dolog elhangzott, az átláthatóság. Az átláthatóságot is növelni kell, fontos a szimbiózis növelése a más egyéb közlekedési módozatokkal. Miniszter úr, támogatjuk teljes mértékben azt, amit mondott. Nem csak az olasz zenét szeretjük, hanem azt is, amit ön elmondott a prioritásokra. Ez is tetszett nekünk. Köszönjük. Most pedig meghallgatjuk, hogy Luxemburg hogyan vélekedik. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a miniszter úrnak a, az elmondottakat. Úgy gondolom, bátor a programjuk, sok sikert kívánok annak végrehajtásához. Mivel kevés az időm, három konkrét kérdésre korlátoznám mondandómat. Először is, a légi közlekedés nagyon ügyesen kikerülte a gibraltári problémát, semmit nem szólt erről, és azt hiszem, nem csak az utas jogok nagyon fontosak itt, ez, ami iránt én különösen érdeklődöm, hanem az egységes légi közlekedési tér, és más egyéb vetülete is vannak a gibraltári blokádnak. Hogyan kíván itt előrelépést elérni, hogyan kívánja a két érintett nemzetet megállapodásra bírni. Másodszorban a közutak, a közúti közlekedés, a közúti közlekedés biztonsága. Itt rengeteg problémával szembesülünk, a különböző kontrollok, a büntetések, a sofőrök pihenési ideje, a gépjárművek mérete. Kállász biztos úr, amikor ellátogat hozzánk, rendszeresen a tagállamokra hivatkozik. Hogyan kíván itt előrelépést elérni. Nem gondolja, hogy elérkezett az ideje annak, hogy ezeket a problémákat konkrétan egy közös megoldás révén kezeljük, és egy erre és erre létrehozzunk egy ügynökséget, amely ezzel foglalkozik. Ami a vasúti csomagot illeti, ön, ahogyan elmondta, az egész csomagot szeretné előmozdítani. A technikai pillértől nagyon sok minden függ, tehát, ha jól értettem, akkor a technikai kérdésekről, hogyha azokról megállapodás született, nem szavaztat külön, hanem majd az egészről, Riké úr. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, miniszter úr, megpróbálok nagyon rövid lenni. Nagyra értékeltem, hogy kiemelte azt, hogy mennyire fontos az irányítás, mint prioritás, aztán a beruházások a különböző hálózatokba. Az ilyen típusú kérdések természetesen érintik a közlekedést, a regionális politikákat, a költségvetést, a telekommunikációt, az energiát, az innovációt. Elképzelhető esetleg, hogy egy csoportot hoznak létre, mert elég különböző témák mindezek, de egy csoport foglalkozna ezzel a témák koordinálásával. Aztán a, sokat beszélt a vasúti csomagról, ez egy, ön szerint is ez egy adó, ez egy nagyon fontos dolog, és ugye azt is mondta, hogy a tárgyalásokat el akarják kezdeni, ha jól értettem, a technikai csomagról. Itt az ipar is érintve van, nem csak különböző politikák. Köszönöm. Many thanks. I wanted to... Köszönöm szépen. Azt szeretném megtudni, hogy az olasz elnökség prioritásai között hol szerepel a közúti közlekedés 2020-as programunk van, történt előrelépés, de szinte biztosan látszik, hogy nem fogjuk elérni a 2020-ra kitűtött célokat. Az Egyesült Királyságban biztosan nem, csak nagyon kicsi az előrelépés, és szeretném tudni, hogy az olasz elnökség mit tervez ebben az ügyben. Děkuji, vážený pane ministře. Já bych vám také chtěla poděkovat za prezentaci, za dosavadní odpověď. Köszönöm szépen az elmondottakat és a válaszokat is kérdéseinkre. Több kollégám megkérdezte, vagy említette, a Maláj légitársaság tragédiáját. Liberacki úrral közösen én is meg szeretném öntől kérdezni, hogy a civil közlekedésben hogy történhet meg egyáltalán, hogy válság területek fölött utasszállító gépek repülnek el? ott, ahol lőnek. Ahogy Andersen asszony is elmondta, ugye a szárazföldi vagy közúti közlekedésben történt halálesetek kérdése is fontos, de ezzel kapcsolatban az határokon átnyúló együttműködés aspektusa is felmerül, illetve azok az elmaradt infrastruktúrális beruházások, amelyek megvalósításával talán, például az e-call révén javulhat a helyzet. Köszönöm szépen. Tilics úr most akkor új szerepkörében kap szót. Valóban, üdvözlöm miniszter úr. Nagy érdeklődéssel hallgattam ambiciózus terveit és úgy gondolom, hogy minden sikernek az alapos elemzés a, az alapja. Szerintem ki kell mondanunk, hogy nem működik a közlekedési ágazatban a belső piac. Ennek persze sok aspektusa van, de ez így tény. Konkrétabban a konkrét gondokról is ön is nyilván tájékozott. Két célt látok. Egy hosszú távú célt, amit ön kifejtett, másodszorban pedig a már meglévő helyzet lassú javítása. Nagyon nagy a fragmentáció az ágazatban, nagyon sok a protekcionizmus, és az ebből fakadó számos probléma strukturális reformokra van szükség, gazdasági irányításra, magatartási kódexre. Igaza van. Két kérdésem lenne ezzel kapcsolatban. Az egyik a tagállamok felelősségével kapcsolatos. Jó, hogy az első lépéseket megtettük az ikol ügyben, de ez tisztán pénzkérdés. Ha van elég pénz, működni fog, ha nincs, akkor nem. Ön szerint jók-e a holdingokra vonatkozó szabályok, mennyire világosak egyértelműen? Koch úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Miniszter úr, hazámban múlt héten volt egy súlyos buszbaleset, tíz ember halt meg, és további tíz van életveszélyben, és ötvenen sérültek meg. Ha a busznak lett volna ACC és vészfékrendszere, akkor ez, és ha szociális ö, szabályokat, vagyis a pihenőidőt betartotta volna a sofőr, akkor ez elkerülhető lett volna. Mit tehetünk, hogy az egyébként jó szabályok, törvények, amelyeket az utóbbi tíz évben hoztunk, valóban érvényesüljenek, tehát a jog végrehajtása is működjön, ne csak a jogalkotás. Köszönjük. Eljutó kolléganő. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr, ugye itt, itt vagyok, elmondta, hogy az olasz elnökség egyik prioritása kapcsolatos az európai közlekedési folyosók fejlesztésével. Én, mint állampolgár, a következőt mondom önnek. Nem mindig evidens, hogy ezekre szükség van. Ugye a e, torino lyon vasútvonal. Tudjuk, hogy mennyire nagy munka munkaprojekt, de egy teljesen haszontalan projekt. Erre nincs szükség. Aztán azt is meg kell nézni, hogy a, például Spanyolországtól Magyarországig tartó közlekedési folyosó hol is halad át. Aztán ott van a tárvízói térség, amelyet modernizáltak, viszont nem csökkent a forgalom, sőt, inkább növekedett. Arra is emlékeztetnék, hogy ami a korrupciót illeti, azt látjuk, hogy bizonyos vasúti vonalak költségei hatszorossá teszi ki más vasútvonalak költségeinek. Itt a pályázások, pályáztatások terén korrupciónak vagyunk tanúi. Megvannak ugye a jelen vasúthálózatok, vasútvonalak, amelyek hasznosak lehetnek, de vannak mások, amelyek nem igazán azok. Amato képviselő, Damato, elnök úr, miniszter úr, Tarantóban lezárták a a Valettával kapcsolatos folyosót, és a jó tengeri térség számára ez nagyon hátrányos volt. Ugye kétségeink vannak a turizmussal kapcsolatosan. Nagyon fontos, hogy az olasz elnökség a legjobb tapasztalatokat is vegye figyelembe a munkája során. Itt feláldozták az egész Ion-tengeri térséget. A logisztikai hálózatokról szó volt, de nem szabad feláldozni a kulturális és turisztikai térségeket, mert ez megint csak bekövetkezett. Poreba úr következik. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Tisztelt miniszter úr, három rövid kérdésem van. Az első a személyszállítási piacok liberalizálására vonatkozik. Lengyelországban mi nem vagyunk felkészülve egy ilyen ambiciózus projektre. Remélem, hogy a lengyel szempontokat is figyelembe fogják venni. Másodszorban az unbundling kérdése. A vasúti közlekedésben, tehát a különböző szegmensek szétválasztása. A kérdésem, hogy támogatja-e ez, -e ezt a szétválasztást, illetőleg, hogy lesznek-e hosszabb átmeneti időszakok, hogyha igen. Harmadsorban lát -e lehetőséget a TEN-T felülvizsgálatára, ugyanis úgy tűnik, hogy sok útvonalat nem vettek elően figyelembe, főként Kelet és Észak-Európában van ez így. Köszönöm, köszönöm szépen. Rövid leszek, hiszen kevés az idő. Köszönöm, miniszter úr, hogy eljött. Az első dolog, az első kérdésem a kikötők liberalizációjára vonatkozik. Mi a tanács álláspontja konkrét, konkrétan a kikötők liberalizációjának egyes szempontjaival kapcsolatosan, és mit gondol gyakorlatilag a bizottság eddigi hozzáállásáról az állami támogatások tekintetében a kikötők liberalizációjával kapcsolatosan, hiszen ez hátráltatta az előrelépést, ami a légszennyezést illeti, illetve az arra vonatkozó standardokat, normákat az olasz soros elnöksége mennyiben fog prioritásként tekinteni a légszennyezés mértékének ambiciózus csökkentésével kapcsolatosan, és hogyan tekint a 2030 előtti célkitűzésekre? Köszönöm. Köszönjük, Szkelecs úr. Uh, thank you, Mr. Chairman, uh, Mr. Minister. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt miniszter úr, Horvátul folytatom. mi? Tisztelt miniszter úr! Elmondta, hogy mennyire fontos az infrastruktúrális projektek jelenléte a trans-európai hálózatokban. A, fontos, hogy az Európai Unió polgárai biztos, biztonságban legyenek, de például Horvátországban van egy olyan térség, ahol a polgárok számára nem biztosítják a megfelelő közlekedési módozatokat, az alternatív közlekedési módozatokat sem. Mindez kihat a környezetre. Azt hiszem, hogy arra lenne szükség, hogy beruházzanak az infrastruktúrába, és itt elsősorban például akár orvosi területen is. Ja, ich habe jetzt die letzte Frage. Az utolsó kérdés az enyém. Miniszter úr, szeretném megkérdezni öntől, hogyha az lenne a kérdés, hogy két év alatt 100 millió euróért a Berlin-Wroclaw közötti utazási időt 5 óráról 2 és fél órára csökkentik, vagy pedig 20 milliárd euróért a Leon Torinoi, Lyon Torinoi alagutat ássák ki sokkal több idő alatt, sokkal kevesebb munkahely megteremtésével, ön teljesen függetlenül, hogy melyik országról van szó, mely projekt mellé tenni a voksát. Ringrazio. Köszönöm szépen minden képviselőnek, parlamenti kollégának, akik számos kérdést tettek fel. Számos olyan témáról szóltak, amelyről már részben én beszéltem az első fordulóban, úgyhogy nem fogok tudni válaszolni minden észrevételre, de garantálom, hogy mm, figyelembe veszem ezeket a javaslatokat, pozitívan fog hozzáállni az elnökség a javaslataikhoz, mellesleg az is fontos, hogy lesz ugye egy meghallgatás az elnökség és az Európai Parlament között. Tehát akkor engedjék meg, hogy néhány témára térjek vissza, vagy amiről nem beszéltem az első fordulóban. Az első kérdés az, amelyhez nagyon is ragaszkodom, és közel áll hozzám, és az olasz kormány számára is fontos, sőt minden európai ó, tagállam számára, ugye ez a negyedik vasúti csomag, itt is a technikai pillér, a biztonság kérdése, az európai közlekedési miniszterek már foglalkoztak ezzel, az európai közlekedés biztonsági ügynökség foglalkozott. Tehát ez a téma a biztonság. A biztonság a közúti közlekedésben, a légi közlekedésben, a mobilitását biztosítani kell a polgárainknak. Voltak ugye a közúti biztonsággal konkrét kérdések, hogy a közutakon milyen sokan halnak meg, mennyi az áldozat Európában. Emlékeztetnék arra, hogy múlt év július 28-án volt egy nagyon súlyos tragédia Olaszországban is. 39-en haltak meg egy buszbalesetben. Ez egy nagyon súlyos baleset volt, olyan személyeket szállított, akik egy turisztikai úton voltak, és kiderült, hogy a busz egyáltalán semmiféle biztonsági szabályt nem tartott be. Tehát ugye van egyszer a prevenció, a megelőzés, az ellenőrzés, a közjárművek ellenőrzése biztonsága Európában. Aztán a gépjármű park felújítása, megújítása. Tudjuk azt, hogy Európában 7 éves az átlag életkora a közlekedésben használt gépjárműveknek. Sok esetben még 12-13 éves gépjárművek is forgalomban vannak, amelyek meleseg a levegőt is szennyezik. Tehát fontos a biztonság, az ellenőrzés, éppen ezért támogatni kell a közlekedési módozatokat, a fejleszteni kell azokat. Aztán ott van a karbantartás. Ez is a mm, biztonsághoz tartozik az utak karbantartása. Ugyanis a balesetek nagy része azért következik be, mert rosszak az utak, Európában nincsenek karbantartva, éppen ezért be kell ruházni a az utak karbantartására, felújítására, fenntartására. Például ugye Európában vannak olyan ö, utak, amelyek csak is ugye a gépjárművekre alakultak, alakították ki azokat, és nem például a kerékpár közlekedésre. Úgyhogy erre is oda kell figyelni. A prevenció volt. Tehát ez a második, a harmadik pedig a kultúra, közlekedés kultúra, az, ezen a területen is a képzés, tehát a magatartás szintén része a megelőzésnek. De a biztonság témájában témája az első számú célkitűzés. A biztonságba be kell ruházni, és támogatásokra van szükség. És most azt is elmondanám, hogy ugye kevés a, a, a forrás, az erőforrás, de mindenképpen fontos az, hogy beruházzunk a nagy munkálatokba, de a kis munkálatokba is, mert csak így lehet a célkitűzéseinket elérni. Persze prioritásokra van szükség, rá kell mutatni a prioritásokra, időt kell adnunk a végrehajtásnak, a megvalósításnak, és kontrollálni kell a beruházásokat és a megvalósításokat. Aztán van egy másik téma, amiről szó volt, és ez egy alapvető téma. Az egyik kollega beszélt a a légi közlekedésben a szociális dömpingről. Ez egy alapvető téma. Nem csak a légi közlekedésben, hanem a szállításban is. A, ugye tudjuk azt, hogy a közlekedési miniszterek találkoztak a tanácson belül, és ezzel a kérdéssel is foglalkoznak. Ugye itt két dologot kell megemlíteni. Az egyik az, hogy a szociális dömpingnek kihatása van, úgy pontosan a biztonság kérdésére az egész közlekedési ágazaton belül. Csökkenteni kell a költségeket, de biztosítani kell a megfelelő minőséget. Tehát a, csök, a költségek csökkentése nem lehet hátrány. Aztán van egy másik téma, és az elnökségünk foglalkozik ezzel, sőt, minden tagállam az pedig a foglalkoztatás, a növekedésért kell dolgozni, és munkát kell adni az embereknek. Itt a méltányosság is fontos, valamint a bérezés. Tehát a szociális dömpinggel foglalkozni kell, bátran kell hozzányúlni ehhez a témához, az Európai Unió, a bizottságnak, tehát ezen a két területen kell előre mozdulnia. A technikai pillérek eh, terén ott vannak a technikai irányelvek, de az Európai Parlamentnek és a tagállamoknak a politikával is foglalkozniuk kell. Egy európai politika prioritásaival kell foglalkoznia, nem csak technikai prioritásokkal hanem arra van szükség, hogy a fejlődést is biztosítsák a közlekedés terén. Fontos tehát ez a pillér is. Végül azzal zárnám, hogy a kikötők kérdése. Hát a következő alkalommal majd visszatérünk erre, elhalasztjuk ezt a kérdést, de természetesen a kikötők kérdése fontos, mert az Európában szállított áruk 80%-a kikötőkön keresztül halad. Természetesen egyes tagállamokban egyedi sajátosságok vannak, de itt is fejlesztésre van szükség. Ugye a, foglalkozunk az irányelvvel, erről majd szó lesz a parlamenttel is itt nem csak ebben a fél évben, hanem az egész jog, jogalkotási ciklus során visszatérünk a kérdésre. Köszönöm szépen a türelmüket, köszönöm, hogy meghallgattak, köszönöm az elnöknek, hogy időt kaptam, és a, amit kérdezett tőlem, a Torino-Lyon vasútvonal témájában majd, majd privát választ kap tőlem. Ich sag zunächst mal herzlichen Még egyszer köszönöm a válaszokat. Noha a kérdésemre nem kaptam teljes körű választ, kíváncsi vagyok, hogy majd privátban mit mond miniszter úr. Háromkor találkozunk Kallász úrral, egymással is majd ismerkedünk, és köszönöm most a tolmácsoknak, hogy kicsit tovább maradtak. Köszönöm szépen, Lupi miniszter úr, még egyszer.